Buongiorno. Üdvözlök mindenkit. Kollégi, se prendiamo posto. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Vogliamo iniziare? Kezdhetjük. Colleghe e colleghi, subito Kedves kollégák, már is két bejelentés. Először is szeretnék csatlakozni önökhöz és önökkel együtt Schulz elnök úr szavaihoz, aki tegnap a plenáris indításakor emlékeztetett minket